asszony nem tudott eljönni ma, ezért az ő, ő jelentését nem vitatjuk meg, csak annyit jelentek most be, hogy szerdán szavazunk róla. Az ENSZ emberi jogi tanácsának és az EU szerepének alakulásáról szól ez a jelentés. Ezért ezen átlépünk, és folytatjuk a jelentések sorát Danata Gottardi jelentésével az államháztartások a gazdasági és monetáris unióban 2007-2008-ban címmel. Parancsoljon Gottardi asszony! Elnök úr, biztos asszony, kedves kollégák! Mint egy évvel ezelőtt döntöttem úgy, hogy megírom ezt a jelentést, és összefogom a 2007-es és 2008-as évet, Nem volt eleinte világos, hogy milyen trendek érvényesülnek, de ez a két év számos eseményt hozott, és most már világosan látjuk, hogy együtt lehet őket kezelni. A, az államháztartások és a gazdasági és pénzügyi válság között ugye szoros a kapcsolat, hiszen most az államháztartások vállaltak felelősséget a bankokért, és a kis cégekért. Majd még meglátjuk, hogy ez milyen hatású lesz, hogy lesz-e súlyos recesszió. Az egyes tagállamoknak azonban mindenképpen gondoskodniuk kell arról, hogy a jövő generációk kilátásai egy ilyen válság miatt, vagy több ilyen válság miatt ne szűküljenek be, tehát általában véve kell kezelnünk a ciklikus válságok kérdését. Sokkal minőségibb államháztartásokra lenne éppen ezért szükség, nem csak az egyes tagállamok érdekei érdeke ez, hanem közös érdek is. Ha az adó alap progresszivitása úgy alakul, ahogy eddig, akkor ez a nyugdíjak finanszírozását kétségesé teszi. Még mindig nem számítjuk be a tervezésbe Európa előregedését. Az egyes költségvetési tételeknek tükrözni kell ezt a trendet, és az államáztatásokat rendbe kell rakni. Az Európai Parlament már régóta foglalkozik ezzel a kérdéssel, de soha nem tudtuk érvényesíteni hangunkat. Mindig is azt mondtuk, hogy a kiszámíthatóság, a transzparencia kell, hogy érvényesüljenek, a polgárokat be kell vonni, és ezáltal növelhető csak a bizalmuk az államok működése iránt. Ha az államháztartást azt látják a polgárok, hogy elhanyagolják a kormányok, nem felelősen bánnak vele, és már elkövetett hibákat ismételnek meg, ez nem tesz jót a bizalomnak. Új típusú fejlesztési, fenntartható fejlesztési modellekre van szükség ezen a területen is. Az európai szinten pedig anticiklikus európai szintű governance-re lenne szükség, amely európai szinten lép fel keményen mindenféle adócsalással és spekulációval szemben, mert ezek a tevékenységek aláshatják a belső piac működését és Európa versenyképességét. Most van itt az ideje, hogy levonjuk a következtetéseket. A növekedési és stabilitási paktum már ad némi keretet ezen célkitűzésekhez. A makroekonomiai, makrogazdasági politika, illetve a, a, a közösségi beruházás beruházásokat strukturális projektekbe meg kell erősíteni, szubnacionális, regionális szinten. A jelentésemet a gazdasági bizottság nagy többséggel elfogadta, a legtöbb frakció ö, besorakozott mögé. Remélem, hogy a holnapi szavazás is jó eredményt hoz majd. Köszönöm, Donato. Biztos asszony, Vassziliu asszony. Elnök úr, a bizottság üdvözli a Gotthard jelentést, és annak tartalmát, amely jól illeszkedik két korábbi bizottsági jelentéshez, a, az EMON belüli támogatásokkal vonatkozóan, amelyeket 2007-ben, 2008-ban adott ki a bizottság. Ezen túl egyetértünk a három legutóbbi módosítással is, amelyeket január 7-én terjesztett be a jelentéstevő. A jelentés megerősíti, hogy a megújított stabilitási és növekedési paktum eddig úgy működött, ahogy azt vártuk tőle. Különösen elmondható, hogy egyes tagállamok jelentős előrelépéseket könyvelhetnek el a paktumban származó kötelezettségek teljesítése révén. Az SGP ö, javítása a korrekciós, valamint a prevenciós ága annak, jelentősen erősödött, és nem történt, vagy nem a lazaság a végrehajtásban. Ugyanakkor a jelentés azt is hangsúlyozza, milyen súlyosan negatív gazdasági kilátásokkal számol az zóna és az EU egészek 2009-ben. A gazdasági növekedés jelentősen lassult, mi több, konkrétan recesszióba is fordult ez évben az általános gazdasági kilátások 2010-re vonatkozóan is eléggé borúsak. Ezért az Európai Bizottság egyetért az Európai Parlamenttel abban, hogy a diszkrecionális államháztartási szakpolitikai intézkedések szükségesek a kereslet élénkítéséhez. Ugyanakkor ez a fiskális vagy államháztartási politika fenntartható pályán kell maradjon, és a válság kezelésének megfelelően ezért a bizottság osztja a köz, közpénzekét államháztartás hosszú távú stabilitását illető aggályokat, és az erre vonatkozó értékelésekre szeretnénk koncentrálni. Az államháztartás hosszú távú fenntarthatóságának Európai Unióban való vizsgálatát szolgáló jelentés 2009. augusztusára fog elkészülni a bizottság részéről. Az Európai Bizottság ezen túl elfogadja a parlament azon nézetét, miszerint a közkiadásokat át kell csatornázni annak érdekében, hogy azok minőségé javuljon a Lisszaboni stratégiában meg megfelelően. Az ilyen szakpolitikai orientáció az integrált szakpolitikai iránymutatások elvét kell kövesse, amit az Európai Tanács elfogadott. Az Európai Bizottság emellett a köz államháztartási finanszírozás javítása, például a, teljesítmény alapú költségvetés készítésre vonatkozó ajánlásokat fog kidolgozni. Köszönöm szépen. Akkor holnap a többihez hasonlóan erről a jelentésről is szavazni fogunk, és akkor most következik a belső piacon az üzleti vállalkozások fogyasztókkal szemben folytatott tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatairól szóló irányelv, valamint a megtévesztő és összehasonlító reklámról szóló irányelv átültetésével, alkalmazásával és végrehajtásával